Okay. Köszöntök mindenkit. Kérem, foglaljanak helyet. Hát azt mondják, hogy nem kellene, hogy hosszú ideig tartson, de ha mégis hosszú ideig tartana, akkor sajnos itt kell uh, hagynom az elnöki székemet, és akkor a helyetteseim jönnek. Na mindesre hát nincs túl sok, úgyhogy nem csalunk. Akkor remélem, hogy megvannak a szavazókártyák. Árénnak nincsen, valaki másnak nincs meg még. Jó, akkor én a szocialistákkal szavazok. Okay. Okay. With, with, with, with a bit of luck, we, we don't. We... Nos, kérem, hogy akiknek itt van a szavazókártyája, azok tegyék be, akiknek nincs, azok nyilván nem. Jó, akkor te szavazol, én nem, lehet, hogy szaladnom kell ugyanis. Nos, most akkor a jelentés tervezet, amelyet most tárgyaljuk, az Liam Huangnokok jelentése, az államhoztartás hosszú távú fenntarthatósága és a gazdaságélénkítés témájában. Jó, Állinnak is megvan most már a kártyája. Jó, különböző kompromisszumos módosítások vannak. Nos, akkor majd meglátjuk, hogy ugyanarról a dologról hogyan szavazunk. Gonár, nincs itt a kártyád? Csak azt akartam megemlíteni, hogy amikor megnézzük a szavazó listát, e, vannak olyan módosítások, amelyeket támogattunk, de nem írták be a szövegbe, de hát majd látják, hogy hogyan szavazunk. Némelyik kompromisszumot az EPP is támogatja. Jó, én majd jelzem. Jó, csak engem nézzenek, és majd meglátják, hogy hogyan szavazzanak. És hogyha ö, azt a ö, lemez nézik itt, ami körben rengeteg kamerával van, ö, olyan, mint egy valamilyen égitest. Ez média célokból van, a parlament szolgálatai vesznek itt föl bennünket. Tehát cheers, cheese mindenki, mosolyogjon. És akkor most szavazunk. 50-es módosítás. Jó, hát tegye fel a kezét, aki mellette szavaz, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette bocsánat, fogyottá vált. Akkor jön az A kompromisszum tervezet, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 53-as jön, két részben szavazunk róla, az első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem azt is elfogadtuk. Ellenőrizhetjük, hogyha akarják. A második rész tehát. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás történik. Mindenki szavazott? Kérem, gyorsan tegyék meg. Polman úr megnyomta a gombot, de nem számít, mert 28-an szavaztak mellette, 14-en ellene, tehát elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 55 mellett, nem, három része van. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. a B kompromisszumos kompromisszum tervezetet visszavonták, ezért most az 59-es módosító jön, szóbeli módosítóval, amelyet a zöldek támogatnak mellette. Akkor a szóbeli módosítóról akarnak szavazni? Azt hiszem, arról szavazunk először, hogy belevegyük-e a szóbeli módosítót. Tehát belevegyük-e a szóbeli módosítót? Akik emellett szavaznak, emeljék fel a kezüket, kérem. Ellene, tehát akik nem akarják, hogy belevegyük. Tartózkodás. Tehát akkor nem vesszük bele a szóbeli módosítót. Tehát akkor az eredeti szövegről szavazunk. Tehát az eredeti 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A C kompromisszum tervezet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezért a D jön, amit visszavontak, ez azért elég zavaró, akkor jön a 61-es, két részben szavazunk mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E kompromisszum, most te, kompromisszum tervezet visszavonták, ezért most akkor a 62-ről szavazunk két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, még mindig a 62-esé, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 és 65-ös okofagyottá válik, akkor jön a 66-as mellette. Tehát a 63-ast elfogadtuk, 64-65-ös okafogyottá vált. Tehát ezért most a 66-os jön mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71, három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 75 okafogyottá válik, akkor az F kompromisszumos te- kompromisszum tervezet jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyottá válik. Visszavonták a G kompromisszum tervezetet, ezért most jön a 81-es módosító lette Gunnar, ez a tiéd. Tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83 mellette, LH83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84 mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőrizni kell. Tehát 84-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem fogadtuk el. 21 mellette, 23 ellene, tehát elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86 szóbeli módosítóval present and future generations, ezeket kell belevenni, tehát 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. A Költségvetési Bizottság véleménye mellette e, ellene tartózkodás elfogadva. Második bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lehetne ezeket együtt? Nem. Akkor a hármas költségvetési vélemény mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodás. Jó, ezt ellenőrizni kell, tehát a 88-ról elektronikusan szavazunk nyitom a szavazást, bezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-19 ellenében. Akkor a 89-90 okofogyottá válik. 91 mellette ellene tartózkodás elfogadva. H. Kompromisszum tervezet mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az I kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Tehát akkor az I kompromisszum tervezet. I elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, azt hiszem mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítottuk. 22 keten szavaztak ellene, 21 mellette. Akkor most jönnek a módosítók. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 okofogyottá válik, 98-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 99, bocsánat, okofagyottá válik, 98 miatt. Hogyha a 98-asat elfogadjuk, akkor a 99 okhoz fogyottá válik. A százas is okafogyottá válik, a 96 miatt, de a 101-esről szavazhatunk mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a rész, többi része az okafogyottá válik, 105-öst visszavonták, 106 jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 107, ez is okafogyattá válik, bocsánat. Akkor jön a következő, a J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 112 jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Nagyon szoros, elutasítottuk. Bocsánat, itt valaki mondja, hogy nincsen szavazókártyája de különben is visszautasítottuk, elutasítottuk. Jön a 116-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az EPP ellene volt. 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 117 mellette ellene nem elegen teszik fel a kezüket. 117-esre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyottá válik. A nyolcas költségvetési vélemény mellette ellene elutasítva, a kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kell. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. 123 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Az endes kompromisszum tervezet mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Tehát az ennes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 24-21-el szemben. 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ennes kompromisszum tervezett mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 134-es módosító jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 136-137 okafogyottá válik, 138 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A többi okafogyottá válik. 141 mellette tartózkodás elutasítottuk. 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 144 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 146 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi elkafegyottá válik, 149 jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 151 mellette ellene tartózkodás. Hát, és akkor 151-esről elektronikusan szavazunk. Elutasítottuk 23-21-el szemben. 652 ellene mellette e, e, tartózkodás elfogadtuk 153, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 160 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 161 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jön az ötös költségvetési vélemény, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor megint még egyszer, Ötös. Ja, ennek az ismétlése. Akkor most jön a hatos mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a költségvetési hatos bekezdést. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor a foglalkoztatási bizottság véleménye. Jó, megerősített együttműködés miatt nem kell szavazni róla, tehát akkor jön a 162-es mellette, ellenett tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellenett tartózkodás elfogadva kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az A preambulum bekezdés költségvetés vélemény mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. B preambulum bekezdés, ötös módosító, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az ötöst ellenőrizzük. Mindenki szavazott? 23-mal, 21-el szemben elfogadtuk. Tehát akkor 6-7 fokafogyottá válik, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az ó kompromisszumot. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. Jön a tízes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 11-es fogyottá válik. A 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. P. Kompromisszumtervezet mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. A Q kompromisszum tervezet mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. 23-21-el szemben, tehát eh, nem fogadtuk el. 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 17-est. Gyorsan nézzük. Ezt is eh, elutasítottuk 23-21-el szemben. Most a 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 okafogyottá válik, 20-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A R kompromisszum tervezet mellette, ellene tartózkodás e- elutasítottuk 22-es mellette, ellene tartózkodás elutfogadva. A többi okafogyottá válik. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonhetes mellette ellene nagyon keze, kevesen teszik fel a kezüket, tehát akkor a 27-est elektronikusan ellenőrizzük. 27-esről szavazunk. Ez ugyanaz, mint a 26-os, csak a 26-os visszavonták. Nos, ezt elfogadtuk 24-21-el szemben. 28 okafogyottá válik, akkor S, S kompromisszumos, kompromisszum tervezet mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a T kompromisszum, amit visszavontak, most jön a 30-as, el, mellette ellene tartózkodás elfogadás. A, 30, a többi az okafogyottá válik, az úti visszavonták, ezért most a 33-as és a 34-es jön, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 35-ös okafogyottá válik, a V kompromisszum tervezet visszavonták, ezért most a 36-os jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-41 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 40-es elfogadtuk. Tehát a 42-es okafogyottá válik, a W kompromisszum tervezet mellette, tehát a W kompromisszum mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette, bocsánat, itt elragadott a hév, 47-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jön a, B preambulum bekebzés mellette ellene elfogadva. A C mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most elektronikusan szavazunk a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást. Még mindig szavazzunk, számolunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Most már mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette szavaltak, 6-an ellene és 14 tartózkodás volt, tehát elfogadtuk. tulajdonképpen 25-ön szavaztak mellette. Hans Péter Mártin akar. Nekem sincs kártyám, de tartózkodtam a 15 tartózkodást állt velem együtt. Mr. Gok, you wish to fill the floor? Yes, rapporteur. Gock úr, jelentéstevő. Csak két szót szeretnék szólni. mivel én voltam a jelentéstevő ezzel az anyaggal kapcsolatban, Hát egy kicsit csalódást okozott a szöveg a mai módosított változatában. Voltak persze jó kompromisszumok, de ugyanakkor még hol vagyunk a válság megoldásától, és épp ezért sajnálom, hogy nem tudtunk egy offenzív és ambíciózus tervet kialakítani a, a gazdaság élénkség élénkítésére, ezért én és a társaim tartózkodtunk a végső szavazásról. Reméljük, hogy a plenárisig a többi frakcióval együtt dolgozunk majd azért, hogy egy jobban kiegyensúlyozott eredményt érjünk el. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstövő egy nyilatkozatát, és ezzel zárjuk a szavazást. Kellemes délután kívánok mindenkinek, mi marad hátra, mint ez. Mármint, hogy elköszönjek Önöktől.